Az ECR frakciótól Cseszlász Hok jelölésére vonatkozóan kaptam egy, aki Tislav Koszmaneszkit helyettesítené a foglalkoztatási szakbizottság tagjaként. Vannak-e kifogások? Nincsenek.